dagegen Enthaltung. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 216-os módosító. 216 kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva 2017 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 218-19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 220 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 221 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es kompromisszum mellette ellette elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellettem ellene elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhármas kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 38 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 200 238-ról megnyitom az elektronikus szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Knapp mit 42 zu 42-9 ellenében szoros többséggel elfogadtuk. Kettő harminckilenc. Nem. 240 mellett ellen elutasítva. 241 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 242-es a 41-esen együtt mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Okafogyottá válik ez. 244 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 245 mellette elutasítva. Ez okafogyottá válik? Nem, mégsem. 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellen elfogadtuk, 36-os kompromisszum mellette ellenem elfogadtuk. 37-es kompromisszum. 37-es kompromisszum. Anna Gomes, elnök úr. Itt a növekvő terrorista tevékenység elleni harcról van szó Szaheli régióban, de ugyanakkor az iszlám terrorizmus helyzetéről van itt. itt ez is itt termelítésre kerül. Azt gondolom, hogy vagy mondjuk azt, hogy és az elfoglalt nyugat-szaharai területen, vagy pedig dobjuk ki, törüljük ki ezt a területet, hiszen a Szahel, szaharai területen a terrorista fenyegetés veszélye megfelelő kifejezés. Tehát vagy beszélünk erről a területről, ezekről a táborokról, vagy pedig a nyugat-szaharai területről beszélünk. Azt gondolom, hogy más táborok is vannak, nem csak ez az egy, és nem akarunk taxatív listát adni a táborokról, ezért javaslom, hogy töröljük ki ezt. Akkor azt javaslom, előadóként a Nagomás javaslatát követve, hogy a tintuf of re való utalás nélkül legyen ez a kompromisszum. Ki támogatja a 37-es kompromisszumot? Ilyen módon ki ellenzi azt, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. 38-as kompromisszum. Mellettem, ellene, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Zum Kompromiss 41. 41-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 449-es módosító indítvány kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodott elutasítva. 450 mellette, ellettem. Elfogadtuk 451 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette. Ellen elfogadtuk. 461 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum. kitámogatja, hiszen az nemmel, ki tartózkodott. Elfogadtuk. Van Orden úr, Folyamatosan hallom a zsínyegését. Be van kapcsolva a mikrofonja? Oxford English. Majdnem oxfordi magaslatokban beszéli szép nyelvet. Haben Hm? Wie habt we go to compromise 45. 45-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 476-os mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 481 kitámogatja, támogatja, kiszavazott nemmel elutasítva. 482 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 483 mellette ellene elfogadtuk. 490 dafür. 490-es mellette ellen elfogadtuk. Das gibt dann alles. Wir kommen zu 494. 494 mellette ellene elfogadtuk. 495 mellette ellene. Csak ellenőrizzük le magyarán mondva. 495. Lezárom a szavazást elfogadtuk 28-25 ellenében. 496 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 497 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 498 ki támogatja, szavaz-e valaki nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 500-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 501 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 502-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 503 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 504 mellettem ellene, még egyszer 504-es mellette ellene elutasítva. 405 mellette ellenem, check. 26-27 ellenében elutasítva, 26 igen, 27 nem szavazat e, eredménnyel. 506 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 508 mellettem. 508 mellette, ellene Ellenőrizzük ezt is le. zu 29. 25-29 ellenében elutasítva. Következik a 46-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, következik A 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 44-es. 44-es Sajnos nem halljuk a mikrofon nélküli bekiabálást. Who is against block vote? Ki ellenzi a blokkban szavazást? Ki ellenzi, hogy az 52 es blokkban szavazzunk. Most miről szavazunk? Negyvennégytől ötvenkettőig blogban szavazunk. 44-es mellette ellene tartózkodás el, elutasítva 45 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Nem, mégsem. 24-30 ellenében elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva akkor mégiscsak szavazhatunk volna blogban. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes-hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva a négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-7-8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es, megint csak nyelvi módosítás, 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elfogadtuk. 16-os mellette, ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást. 29-25 ellenében egy tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as okafogyott, büdzsé. Nem, mégsem. Nagy ellenkezés a teremben, minden oka fogyott a 46-os kompromisszum miatt, és ezért a kult is oka fogyott a 47-es kompromisszum elfogadása miatt. És akkor ezzel záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. 41-en szavaztak mellette, 9-en ellenen, 4 tartózkodás. A jelentéstevő pedig hálás köszönettel tartozik a kollégáknak. Hm? But we have to introduce it. Hm? Ja? Frau Lösing. Lösing asszony, tessék. A GUE NGL benyújtott egy kisebbségi jelentést és kisebbségi véleményt, és ezt elküldte a titkárságnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megkaptuk. A következő ülés lehet, hogy hétfő lesz. Uh, Nem, kedden. Kedden.